very quickly. Megkezdjük az ülésünket, egészen gyorsan. Ütköznek az időpontjaink ma. A pénzügyi stabilitásról tartanak a sajtótájékoztatót az LKB részéről, és aztán a mostani, meg a következő találkozó miatt a parlament nem képviselteti magát nekem is ki kellett vonulnom onnan, hogy itt elnökölhessek. És mivel késésben vagyunk, arra kérem a biztos urat, hogy a második részére koncentráljon a beszédének. Körbeadjuk majd, illetve mindenkinek megküldjük a teljes beszédet, de arra kértem, hogy térjen gyorsan a témára a makrogazdasági ügyekre. És kérem, hogy a kérdések keretében ne tegyenek fel Ciprusról kérdést, amennyiben mégis feltennének ilyet. Én felhatalmazom a biztos urat, hogy szorítkozzon a mai makrogazdasági ügyekre, és a többi kérdése majd a meghallgatáson térhetünk ki május 8-án tehát csak részválaszokat kaphatnak ilyen esetben. Nem igyekszem a szájukat kipeckelni, de hogyha Ciprusba kutakodnak bele, akkor ez lesz. Úgyhogy biztos úr, átadom önnek ezzel a szót. Köszönöm szépen, köszönöm Sharon. Tisztelt elnökasszony, tisztelt tagok, képviselők. Először is a gazdasági párbeszéd keretében Örülök, hogy itt lehetek a mai napon, és a makrogazdasági egyensúlytalanságok témájáról is szólhatok. Sáron instrukciói alapján valóban a makrogazdasági egyensúlytalanságokkal fogok majd foglalkozni. Mégpedig úgy, hogy röviden kitérek a mélyreható bizottsági felülvizsgálatok két héttel ezelőtt bemutatott eredményére. és a megerősített gazdasági irányítási tevékenységünk eredményeképpen elmondhatom, hogy itt most inkább eljárási, illetve kevésbé eljárás és inkább szakpolitikai kérdésekre szeretnék kitérni, és a makrogazdasági egyensúlytalanságok egyfajta szakpolitikai orientációs vitát igényelnek. A mélyreható 13 tagállamot érintő felővizsgálat eredményeit bemutattuk nem régében, és ennek az eredményei országonként eltérő képet mutatnak. Ezzel együtt számos szakpolitikai kérdés egybeesik. Először is a külső kiigazítás, a folyó fizetési mérleg, illetve a külkereskedelmi egyenleg vonatkozásában folyamat, folyamatban van, ugyanakkor a külső tartozások, kötelezettségek kockázatot jelentenek számos ország esetében. Másodszorban mind a strukturális értelemben vett versenyképesség, mind a költség szempontú versenyképesség létfontosságú kihívás számos EU tagállam számára. Azután a tőkekivonás folytatódik a magánszektorban, és a adósságszint továbbra is magas, ami azt jelenti, hogy alacsony a fogyasztás, alacsony a beruházásoknak az értéke, és ez negatívan befolyásolja a gazdasági növekedést. Negyedsorban a lakáspiac alkalmazkodik a helyzethez, de még sok feladat maradt számos országban ezen a területen arra a következtetésre jutottunk, hogy a makrogazdasági egyensúlytalanságok minden tagállamra jellemzők, a méreható felővizsgálat ezeket feltárta, eltérő jellegűek, illetve súlyosságúak ugyanakkor. Szlovénia és Spanyolország esetében úgy tekintjük, hogy túlzottak ezek az egyensúlytalanságok. Szlovéniában, amely még kezelhető gazdasági helyzetben van, a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanság az utóbbi időben alakult ki, illetve halmozódott fel. A negatív gazdasági trendeket tekintve a pénzügyi stabilitást fenyegető veszélyek úgy mutatkoznak, hogy a vállalatok adósságállománya, illetve tőkekivonás jelent jelentős problémát. Ezeket a kockázatokat súlyosbítja a munkaerőpiac, illetve a tőkepiaci kiigazítási képesség alacsony volta, illetve az állami tulajdon túltengése a szlovén gazdaságban. Spanyolországban annak ellenére, hogy jelentős előrelépést értek el 2012-ben, a tavalyi évben, még mindig túlzottan egyensúlytalan a makrogazdasági helyzet, a belföldi, illetve a külső adósság nagyon komolyan veszélyezteti a munkahelyteremtést és a pénzügyi stabilitást is. Miközben a versenyképesség javult, és egyértelmű kiigazítási lépésekre is sor került, a folyófizetési mérleget tekintve különösen, a kihívások még mindig félelmetesen nagyok. Nagyon magas a munkanélküliség, és a finanszírozási kondíciók még mindig nagyon kedvezőtlenek, és ezek is súlyosbítják a helyzetet. Az Európai Bizottság partnerségben dolgozik a szlovén és a spanyol kormányjal és a helyzet megoldásán. Az egyéb EU tagállamok kormányaival szintén együttműködünk, és szeretnénk támogatni ezeknek az országoknak a reform erőfeszítéseit az egyensúlytalanságok megszüntetésére. Szlovéniát tekintve a negatív trend megfordítása érdekében be kell fejezni a megkezdett reformokat, és konkrét szakpolitikai lépésekre lesz szükség a reform és stabilitási program keretében. Ugyanígy Spanyolország meg kell őrizze a reformok lendületét, átfogó és konkrét szakpolitikai intézkedésekre lesz szükség a reform és stabilitási program keretében. Hamarosan várjuk ennek az eredményeit, illetve Rahoy miniszterelnökkel holnap találkozunk a, a tanácsülés után, amikor is bemutatja majd a program részleteit a nagy közönségnek. És a bizottság a nemzeti reform és stabilitási programokat figyelmesen megvizsgálja minden EU tagállam esetében és ezt követően szakpolitikai ajánlásokat teszünk majd, illetve országspecifikus ajánláscsomagot terjesztünk majd elő május végén, május 29-én fogjuk ezeket a csomagokat bemutatni. A csomagok célja, hogy a túlzott deficit eljárást is bemutassuk, illetve kezelhetővé, legyük, kezelhetővé tegyük. a fejlesztési programok, illetve a fiskális politika témájára szeretnék rátérni. Az utóbbi hetekben intenzíven dolgoztunk ezen, és az EU közös gazdasági stratégiája a fenntartható növekedésre, munkahelyteremtésre ez pontosít, és az adósságállomány növekedésének a megállítására. Az államháztartás egyensúlytalanságát középtávú, konzisztens költségvetés politikával lehet rendbe tenni. Spanyolország, Portugália, illetve Görögország esetében erre vonatkoztak az iránymutatások a tavalyi évben, és ennek mentén az államháztartási konszolidáció üteme Európa szerte lassul. Idén a strukturális fiskális erőfeszítés háromnegyedét teszi ki GDP százalékban az euró övezetben. Szemben a tavalyi másfél százalékkal. Tehát a tavalyi másfél százalék GDP arányos kiigazítást idén 3-4 százaléknyi kiigazítás követi. És a tavalyi csökkentések nyomán amelyeket a tavaly tavaszi bizottsági ajánlások nyomán végeztek el. Az Egyesült Államok 1,75 százalékkal csökkenti a deficitjét idén, és középtávú fiskális stratégia híján történik ez, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban az arányos fiskális konszolidáció az idei évben kétszerese az európai ütemnek feltetik a kérdést, hogy mi váltotta ki a lassulást a fiskális kiigazításban. Három tényező tette ezt lehetővé. Az egyik, hogy az államháztartási politika hitelesebbé vált az euró övezet kormányai hitelessé váltak 2011 óta. Másodszorban az Európai Központi Bank sikerrel stabilizálta a piacokat, harmadsorban pedig az EU gazdaság irányítását hatékonyan alkalmazva sikerült a fiskális kiigazítást eredményesé tenni, illetve a struktúrális reformok is elindultak és haladnak. És megvan a tere annak, hogy a fiskális politika kiigazítása középtávon megtörténjen 2010-ben, illetve 2011-ben. Ez nem volt így, amikor számos euróvezeti ország azelőtt állt, hogy vagy fizetésképtelenné válik, vagy pedig vállalhatatlanul magas kamatra kaphatna csak forrást. És ezért hitelessé kellett válniuk a kormányoknak, az államháztartást egy fenntartható pályára kellett állítaniuk. Tisztelt elnök asszony, hölgyem és uraim! Szinte lejárt az időm, csak annyit szeretnék hozzátenni még, hogy a gazdasági növekedés más tényezőiről is szívesen beszélnék. A finanszírozási feltételek rendkívül kedvezőtlen szintjéről, amely jelen pillanatban különösen Dél-Európa számára a növekedés legnagyobb korlátja, akadálya, illetve a mai likviditás csapda, tulajdonképpen finanszírozási csapda, és minden EU intézmény és tagállam erőfeszítésére szükség van, hogy ezt sürgős prioritásként kezelni tudjuk, hogy az export, illetve a növekedése váró társaságok gazdasági és pénzügyi támogatást kapjanak, hogy munkahelyet tudjanak teremteni. Köszönöm szépen, és várom a visszajelzést, illetve a kérdéseket. Thank you very much. Uh, straight. Köszönöm szépen, akkor rátérünk közvetlenül a kérdésekre. Szokásos 5 perces uh, időablakokat kap mindenki. Uh, mindenki tudja, mikor fog felszólalni, úgyhogy mások már ne integessenek, hogy beszélni szeretnének. Kérem, hogy mindenki legyen uh, zsugari saját magával szemben uh, Röviden tegyék fel a kérdést, mert ezt követően még meg kell vitatnunk a következő ügyeinket, és úgyhogy nem szeretném, ha kifutnánk az időből. Zsampónak adom meg a szót először. Merci, madame Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy latin mondással szeretném kezdeni, amely nehezen tolmácsolható bár nincsenek a könnyű helyzetben a, a tolmácsok. É, szeretném folytatni ezt a kérdésfeltételt. Tudom, hogy ért franciául, úgyhogy azért nem tette fel a tolmácskészüléket. Tehát bátorságra és eltökéltségre van szükség. Én úgy látom, hogy az Európai Bizottságnak pont ez a kétféle tulajdonság hiányzik a feladatok kezeléséhez. És a bátorság nem azt jelenti, hogy a már megtett lépések nyomán hátradőjünk. Az Európai Bizottság jó javaslatokat tett, akkor folytatni kell határozottabb lépésekkel, vagy ha rossz javaslatokat tett, akkor korrigálni kell. Ami történik, tehát az intézkedések lelassulása, ez pont rossz jelet küld nem haladunk olyan gyorsan, mint az USA. Ön azt mondta, hogy mi vagyunk a hitelesek, mi vagyunk a szebbek, jobbak. Ez mellébeszélés. És amennyiben van egy olyan ország, amelyre oda kell figyelni, akkor az nem Szlovénia, amely nehéz helyzetben van. Ezt egyértelműen rögzíteni kell. Barozó úr levelet kapott a német pénzügyminisztertől, amelyben az szerepel, hogy milyen elemeket kell tekintetbe venni. Számos ajánlás szükséges Franciaország számára. Moszkovici úr levelezéséből én is tisztában vagyok azzal, hogy milyen a francia helyzet, és ezzel kellene inkább foglalkozni. Barozó úr szavai félreértésekre vezethetnek, és elég szerencsétlen megfogalmazást eh, mutatnak, mert a szigorítás politikája ugyan nagyon trendi, benne van a levegőben, de mégis egy olyan ország esetében helytelenül eh, fogalmazott, eh, amely ország nem ismer megszorításokat, amely viszont az adóprést szorítja folyamatosan. Tehát a hatos csomag, a kettes csomag hatékonyságához, bár a többség akarta, mégiscsak kétségfél, és ma már bezárult a szerszámos láda, nincsen további szerszám. Belga barátaink, talán még ők sem merik kimondani, hogy nagy a probléma. Úgyhogy Ennyit szerettem volna elmondani, elnök asszony, illetve biztos úr. Aztán Ciprusról, eh, hogy ne beszéljünk, mégiscsak elmondható, hogy az Európai Bizottság nem figyelt oda. Hagyták elfutni a lovakat. A rossz tendenciákra nem figyeltek oda. Lehet, hogy tévedek, és ezt a szememre is vethetik. Ezzel együtt azt kívánom önöknek, hogy eltökéltek és bátrak legyenek. Many thanks uh, for your... Köszönöm szépen a visszajelzését. Arra hivatkoznék, amit az adópolitikáról mondtunk, nevezetesen, hogy továbbra is konzisztensen, következetesen a konszolidáció csapásán járunk és következetességgel és koherenciával kell ezeket a politikákat megvalósítanunk a gyakorlatban a fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés érdekében dolgozunk, miközben biztosítani tudjuk azt, hogy az államadóságok magas szintjét megpróbáljuk keretek közt tartani, amelyek önmagá, önmagukban a fenntartható növekedést aláássák. Néhány országgal kapcsolatban egy dologban nem értek egyet, úgy gondolom, hogy Szlovénia nagyon fontos tagállam, az Európai Unió minden egyes tagállama nagyon fontos tagállam. Ezt kiegészíteném azzal, hogy egy másik fontos országra is hivatkozom, arra az országra, amelyet én legjobban ismer, Franciaországra. Valóban igaz, hogy Franciaország makrogazdasági egyensúly hiányban leledzik, ehhez, ennek kezeléséhez határozott politikai lépésekre van szükség, különösen Franciaország export teljesítménye romlik, amelyet egyrészt költség, másrészt nem költségjellegű tényezők magyaráznak, miközben a közadóság, az állami adósság szintje továbbra is magas. Ezekre a lépésekre az van szükség, hogy a francia gazdaság működését, működése ne szenvedje meg ezeket a kockázatos helyzeteket. Kétségtelen, hogy Franciaország egyik központi fontosságú tagállama az eurozónának. Elnézést mondja az ennek asszony, fél percet túlfutottunk itt, be kell fejezni a választadást. E, biztos úr, Biztos úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én egy olyan országból jövök, amely tényleg betartotta a trojka minden egyes előírását. Portugáliában azt mondták nekünk, ha betartjuk a trojka minden egyes előírását, akkor 2010-re kiiktathatjuk a gazdaság egyenlőtlenségeit, szabálytalanságait. Ehhez képest 93%-os a deficitünk. Most pedig már a pipeknek a 124%-át is elértük. Most 19 osra nőtt 13%-osról a munkanélküliség. Erről mit gondol? 2013-ra már növekedést vártunk. Ehelyett 2012-ben 3,9%-os visszaesést tapasztaltunk. Öm, egyszerűen elegünk van, biztos úr. Elég volt ebből, ki vagyok ábrándulva, hogy minden egyes nyilatkozat, amit a bizottság elnöke tett, és akkor idézném angolul, hogy a megszorítások elérték a határukat nagyon sok szempontból. A sikeres politikát nem csak sikeresen és jól kell megtervezni, hanem a szociális támogatottság minimál normáit is be kell tartani. Biztos úr. Ön mit kíván radikálisan változtatni ma a mai nyilatkozatából, ebből semmit nem érzékeltem, az eddigi politikák nem működnek, és ennek ellenére ön ragaszkodik hozzá, hogy ugyanazt hajtogassa, mint eddig, ezt gyakran halljuk, hogy nem változtatnak a recepten. Nem tudom, hiányzik a felelősségérzés a, pol- a bizottságból? Nem hajlandóak a politikájukon változtatni? ön, mint biztos, kell, hogy felvállalja a felelősséget a tevékenységeiket itt a parlament előtt. Az állampolgárok viselik ugyanis ennek a következményeit. Köszönöm szépen. Válasz? Thank you very much, Mrs. Uh, Ferreira. Köszönöm szépen. Ferrer asszony. Nos, Portugália kapcsán pontosan emlékeznek arra, hogy vannak okok és annak következmények Portugáliában. Eh, az volt a kockázat, hogy az államgazdaság, eh, háztartás szétesik rendezetlen módon, ezért segíthetünk Portugáliának abban, hogy eh, ne bukjon be az állam viszont visszataláljon a gazdasági fenntarthatóság pályájára. A spontán csőd csapdájából kikeveredve. Nyilván nagyon nehéz sok országban a polgároknak megélni ezt, hiszen eh, súlyos gazdasági nehézségekkel kell szembenézniük. Az én szemléletemben ez eh, hangsúlyozza, hogy ezt a válságot következetes politikákkal kell kezelni ami egyszerűen azt jelenti, hogy eh, újra kell építenünk a gazdasági növekedés alapjait, a foglalkoztatást, ami azt jelenti, hogy a eh, pénzügyi konszolidáció, amelyről is utalt, eh, egyrészt hatékonynak kell, hogy legyen, másrészt társadalmilag elfogadhatónak kell lennie polgártársaink szemében. Tisztában mondjuk azzal, hogy az óriási kihívás minden országban amelyek jelen pillanatban a gazdasági egyensúlyokat eh, keresik, és amelyek eh, EU programok segítségével, ugye Görögország, Írország, Portugália, Ciprus, eh, amely, újra, amely ugyancsak belép most a programba, Commissioner, you don't need... Elnök, biztosan nem kell föltenni a fejhallgatóját Basta, elegünk van. I think that's a comment. Um... Elnök, azt hiszem ez egy kommentár volt. Nem kérdés. A következő kérdés az ALDE részéről. Herr Kommissar! Biztos úr! Wir sprechen von der Notwendigkeit, Wachstum zu generieren. Növekedést kell generálnunk, ez elengedhetetlen. Tehát megismétlem, növekedést kell generálnunk. A bizottság nem realizálja ezt pedig részben növekedés lehetne generálni azzal, hogyha a belső piacot ki e, teljesítenénk, és ha a bürokráciát megszüntetnénk. A, füro- a bizottság mindig a bürokráciát emlegeti, de évek óta nem történik semmi, sőt, Brüsszelben egyre nagyobbra nő a bürokrácia szörnye. Bekiabálás mikrofon nélkül. Igen, igen, rendben, ez lenne az első megjegyzésem. Második megjegyzésem önök egy bizonyos politikát követnek. Eliza már utalt rá, elbátortalanítják a tagországokat. És mindig arra utalnak, hogy a tagországok vállalják a felelősségüket. Tehát vannak ilyen tagállamok, 2009-ben például Lettországban a pipek 20%-ot értek el, és most már megint nő a gazdaságuk. Harmadsorban ön az explicit adóságokkal foglalkozik. De van egy nagyon nagy veszély, amivel még nem foglalkoztak. Vannak az államoknak ugyanis implicit adósságai. Hagy utaljak saját országomra, Németországra. Néhány év múlva hatalmas nehézségeink lesznek, amikor az implicit adóságok, értem például a nyugdíjköltségeket és így tovább, még tovább fognak nőni. Ezzel a problémával hogyan kíván megbírkózni? Köszönöm. Thank you, Mr. Klintz. Köszönöm szépen, Klintz úr. Köszönöm a kérdéseit. Az első kérdése a belső piac kiteljesítését illetően és a jobb szabályzást illetően. Teljes mértékben egyetértek, Európa gazdasági problémáit nem lehet megoldani csak a makroökonomiai politikákkal. A mikroökonomiával is foglalkoznunk kell, például azzal, hogy a vállalkozási környezetet, hangulatot hogyan javítsuk. Több vállalkozásra van szükség Európában, és olyanokra, amelyek képesek és készek arra, hogy nőjenek. Az USA-val összehasonlítva a fő probléma a vállalkozások fejlesztését illetően Európában az, hogy miközben elég nagy számú vállalkozásunk van, elérnek egy bizonyos pontot, ahonnan már nem növekednek tovább úgy, mint az amerikai versenytársaik. Ezért ez az egyik oka annak, hogy alacsonyabb gazdasági növekedést látunk Európában. A bizottság a belső piacot, illetve nagyon sokat dolgozik. Mise bárnyi kollégám nagyon sok jogi aktust, intézkedést hagyott jóvá, annak érdekében, hogy kiteljesedhessen a belső piac. Például a szolgáltatások, az energia, a digitális piac területén még nagyon nagy potenciáljaink vannak, amiből tőkét lehetne kovácsolni, hogy kiteljesíthessük a belső piacot a második kérdése. Ez inkább megjegyzés volt Ferejra asszony felé. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a tagállamok felvállalják a programok tulajdonosságát, és ezeket futtassák, különösen a programországokban, ahol nagyon nagy az nemzeti összetartás. Ennek a segítségével le lehet legyőzni a kihívásokat. Például nézzenek Írországra vagy Lettországra. Ők elkötelezték magukat, reformokat hajtottak végre, és újra gazdasági növekedést generálnak. És ez igaz a foglalkoztatási rátájukra is. Amely az utolsó megjegyzését illeti, talán a német eredetit kellett volna hallgatnom, kicsit elvesztem az értelmét illetően, meg tudná ismételni a kérdését? Az, aha, az implicit adósság. Hát igen, ez egy olyan dolog, aminek teljes tudatában vagyunk. Hogy a nyugdíjrendszerekkel kapcsolatban nagyon nagyok a kihívások, ezért ez része az ajánlásainknak a makroökonomiai javítására ilyen reformokat is megcélzunk, hogy a nyugdíjkorhatárt összeegyeztethessük a várható átlagéletkorral. Ez nagyon fontos a középtávú államháztartások szempontjából, hogy 19 tagállamban azt látjuk most már, hogy a válság óta nagyon nagy nyugdíjreformokat hajtottak végre. Ezt nem nagyon vették észre, de ez nagyon fontos faktor. És előkészíti az államháztartás fenntarthatóságát. Elnök, hogy tegyem hozzá, hogy az ESSA ö, 2010 beindul jövőre, és azt pontosan annak érdekében tesszük, hogy pontosan az adósságokra, felelősségekre rámutassunk. A konzervatívak Kay Swinburne Köszönöm szépen, biztos, hogy eljött. Ahogy említett a bevezetőjében, a pénzügyi ágazat még mindig a válság kedves közepén találja magát tök tagállamban is. Szívesen hallanám, hogy részletesebben beszélni arról, hogy a scoreboardnak mi lesz az új ö, ö, indikátora, ugye a pénzügyi kötelezettségek növekedési ütemére, a growth rate-ről beszélek. Nagyon érdekes lenne ha a rövid és középtávú trendekről beszélne egy kicsit. Önök azt mondják, hogy visszamenőleges teszteket futtattak le ezzel az indikátorral, annak megalapítására, hogy ez az indikátor képes lett volna megjósolni azt, hogy bizonyos érdekes fejlemények várhatóak, hogyha ezeket már, ezt az indikátort használták volna korábban. Thank you. Concerning, uh... Igen, köszönöm szépen. Ami a kérdését illeti, a pénzügyi szektor mutatójára vonatkozóan. Sikerült egy kiegészítő mutatót megalkotnunk az eredménytábla számára, és úgy tekintjük, hogyha az ESRB-t, illetve az Európai Rendszer szintű kockázatkezelő csoportot, akkor az egyik pénzügyi stabilitási mutatóként a rövid távú kötelezettségeket javasolták és ezt a bizottság a munkájában megfelelően figyelembe is veszik. Viszont, hogyha ezt szembeállítjuk a pénzügyi ágazat mutatóinak az egészével, például a gazdasági relevancia, az adatok elérhetőség, az egyszerűség, vagy a szabályozási átfedések elkerülése, akkor a rövid távú kötelezettségek az ESRB javaslatára tulajdonképpen nem olyan hatékony, mint a többi mutató összességében. És hogyha a gazdaságot, illetve a pénzügyi vagy a bankszektort nézzük, akkor természetesen a munkánk arra irányul, hogy a gazdasági fellendülés bekövetkezzen, munkahelyek jöhessenek létre, és hogy a finanszírozási feltételek kedvezőtlensége megforduljon, mert ez a legnagyobb akadálya a gazdasági növekedésnek, különösen Dél-Európában. És a likviditási csapda, amely ma akadályozza a fellendülést, ez gyakorlatilag egy finanszírozási csapda. Tehát a források vagy egyáltalán nem elérhetők, vagy pedig lehetetlenül vállalhatatlanul magas kamattal járnak. És hogy ezt a kérdést kezeljük, az közvetlen prioritás, rendkívül sürgető feladat. Mind az állami, mind a magánszektorban közösen kell fellépnünk, és az Európai Beruházási Bank nagyon fontos hézagokat tölt ki, ahol a magánbankok képtelenek a reálgazdaságot finanszírozni. 10 milliárd eurós tőkeemelést határoztunk el a tavalyi év végén. Az Európai Bizottság ezzel segítette a hitelezési tevékenységeket az EIB részéről, és ez nagyjából 40%-os fellendülést jelent a magánszektor hozzájárulására épül ez a tevékenység, tehát magánbankok, illetve a tőkebefektetők forrásait használja, úgyhogy áttétel segítségével 180 milliárd eurós összegre számítunk a következő három évben, ami majd a növekedést és a munkahelyteremtést szolgálja. Ez idén januártól már meg is kezdődött. És ugyanakkor a pénzügyi szektor egészségét kell helyreállítani, hogy a magánbefektetések, beruházások megindulhassanak, és itt nem a bankok szanálásáról van szó, hanem a fellendülés, a növekedés, a munkahelyteremtés elősegítéséről. És ezért is nagyon kedvezőnek tartom a tegnap az EIB által elhatározott KKV beruházási hiteleknek a növelését és a hitelezési mandátumot teljesítik ezáltal. Egy új eszközosztály jött létre a kisvállalkozások számára. Biztosítékkal alátámasztott hiteleket fognak folyósítani a kisvállalkozásoknak. És ahogyan említettem, a finanszírozási probléma, a forrás hiány az európai növekedés fő akadálya. Köszönöm. Filip Lambert, a zöld frakció részéről. Jó napot kívánok, tisztelt biztos úr. Mi zöldek nem vagyunk az adósság barátai. Ki nem állhatjuk, úgy gondoljuk, hogy alkotmányos kötelezettség a tagállamokban a politikusok számára, hogy az adósságot csökkentsék a jövő generáció terheit csökkentve ezzel. És tudjuk, hogy a, az LKB, e illetve az ön főigazgatósága, illetve a kollégái nem osztják ezt a koncepciót, és ez a legnagyobb ideológiai szakadék közöttünk. És én nem szeretem azokat a megoldásokat, amelyeket az ortodox gondolkodásmóddal javasolnak, de legalább a saját normái szerint biztosítanának megoldásokat, azzal meg tudnék elégedni. Tehát, hogyha az államadóság végül is csökkenne, akkor azt mondom, hogy ki nem állhatom a receptet, viszont nézzünk szembe a dologgal, legalább működik, de nem működik. Tehát a saját mércejével sem működik. Mi a következő lépés? Mennyi időbe telik ez? Arról van szó, hogy most itt receptekkel próbálkozunk, valamiféle vegytiszta receptet akarunk kipróbálni, és ezért nem működik, vagy nem elég hosszan alkalmazunk. Amikor Írországra hivatkozik siker példaként, akkor azt mondhatom, hogy a szegénység növekvőben van Írországban, még ma is. A társadalmi adósság, vagy szociális adósság része a szegénység, azt mondanám. Tehát itt nagyon komoly problémával nézünk szembe. És tudom, hogy önök közül egyesek azt gondolják, hogy pozitívabb eszközökkel is élhetünk, a versenyképesség, a konvergencia eszköztára például, nem tudom, hogy hogyan látja ott a helyzetet, illetve mi lesz a jogalap. Amikor megszületik egy javaslat, mik lesznek az opciók, és nem tudom, hogy segítenek-e. Őszintén szólva, én elveszítettem a bizalmamat, és múlt héten a plenárison ezt el is mondtam én nem bízom abban, hogy ön vagy az adminisztráció, vagy az LKB, e illetve az illetékesek. Hiába vannak tele intelligens emberekkel, úgy látom, hogy kollektív vakság sújtja őket. Utolsóként a makrogazdasági egyensúlytalansági eredménytáblát megváltoztatják-e vagy pedig nem, nézzenek előre, és úgy gondolom, hogy ezt kell megvitatni. Köszönöm. Mr. Lambert, uh, Köszönöm, Lambert úr. Hagy kezdjem az utolsó megjegyzésével. Ha esetleg az indikátorokon változtatunk, akkor előtte mindenképpen időben konzultálunk az Európai Parlamenttel a szokásos eljárás szerint Sajnálatosnak tartom, hogyha bizonyos korábbi esetekben túl későn konzultáltunk a parlamenttel, ez nem volt szándékos, de kijavítjuk ezeket a hibákat, ha változtatni akarunk az eredménytábla mutatóin. De talán az év második felében egy vitát rendezhetnénk arról, hogy az európai szemeszter értékeléséről beszéljünk, és arról, hogy az eredménytábla és az indikátorok kiválasztása, illetve a makroökonómiai egyensúlytalanságok, azok azt a célt szolgálták-e, amit szerettünk volna, hogy szolgáljanak. Ami az államadóságot illeti, hagyd mutassak rá, hogy mi nem csak az államháztartásra és annak az adósságra koncentrálunk, hanem a privát szférára is. A makroökonómiai eljárásaink azt teszik lehetővé, hogy szélesebb körű rálátást nyerjünk, és nagyon sok ország, amit átvilágítottunk, azok esetében a külső adósságokat és a magánszféra eladósodottságát is vizsgáltuk. Ennek ellenére igen, bűnösök vagyunk mi is abban, hogy túlságosan az államháztartásra, az államadóságra koncentráltunk. A stabilitás és növekedési paktumot már kétszer reformáltuk meg, pedig annak az a célja, hogy a az államadosságot és a deficitet kövesse, és azok korrigálására ajánlásokat tegyen a tagállamoknak. Nyilvánvaló, hogy több mondanunk valunk van a tagállamok kormányainak tevékenységéről, mint a magánszektorról, de ez nem jelenti azt, hogy a magánszféra adósságaival nem foglalkozhatunk, hiszen nagyon sok országban ezek gazdasági nehézséget okoznak. A konvergencia tehát illetően most nem térek ki erre, majd a következő válaszolom, mert nincs elég idő. Elnök, köszönöm szépen. Most szóltak, hogy a webstreaming a parlamenten belül kicsit akadozik, úgyhogy ha felfrissítik a képernyőjüket, az a külső webstreaminget segíti. A GUE részéről Huntis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ren úr, alelnök úr. Nagyon sok éve vagyok itt a baloldal részéről, mint görög képviselő, és nagyon tudom, nagyon jól tudom, hogy a plenárison, az írásos és a szóbeli vitákon, amikor a bizottság itt van, akkor a politikákról az ellenvetéseinket mindig felsorol. Trojka, stb. stb. Ezeket nem ismétlem ma meg. De ma nagyon sok kolléga kritizálta itt önt bizonyos pontokon. Vannak azonban olyan kérdések, Ren úr, amelyek nagyon furcsa viselkedésre utalnak a bizottságnál. Kedves kollégák, az utolsó példa például, amire szeretnék magyarázatot kapni. Görögországban a legnagyobb bank egyesül az Euróbankkal, tehát az Ethniki Bank az Euróbankkal. Az etniki banknak a tanácsadója azt mondta, hogy jóvá hagyták ezt, és jóvá hagyta a bizottság. Aztán hirtelen oda jön a trojka, és oda jön a bizottság, és megváltoztatja a véleményét, és azt mondja, hogy nem, állítsátok le azonnal az összeolvasást, az etniki banknak az alaptőkéjét emeljétek meg, függetlenül az Euróbanktól, és a gyakorlatban ennek az lett a következménye, hogy még több terhet róttunk az államháztartásra és a privát szférára. Renor az önök képviselője, amikor oda ment a trojkába a bizottságtól, milyen, milyen üzenettel bízta meg? Mi volt a dolga? Nem tudom, itt komoly problémák vannak. Ami a médiákba kiszivárog az önök részéről, legalábbis ezt halljuk, az az, hogy ha egyesült volna a két bank, akkor az új intézmény olyan hatalmas méretű lett volna, hogy később nehéz lett volna piacra ö, dobni. Ha ez igaz, mert ezek a hírek terjengenek, és ezért mondták le az egyességet, és el akarják adni az Ethnikit, a legnagyobb görög bankot, akkor az a kérdésem, hogy ön tudja, renón valakit érdekelne valamelyik német bankot, hogy felvásárolja az Ethniki bankot? Második kérdésem. Hirtelen miért változtatta meg az álláspontját a Trojka és a bizottság? Harmadik kérdésem. Mikor lesz már vége ennek, hogy kiárusítják a görög gazdaságot? Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést, juntas úr. Nyilván ez nem a makrogazdasági eh, rendszer részét képező kérdés, hiszen itt egy programban részvevő országról, Görögországról van szó. A 13 eh, áttekintés alapján ugye ön a banki összefogadásról beszél, és az újratőkésítési folyamatról a görög banki ágazatban. Azt mondhatom ezzel kapcsolatban, hogy a bizottság támogatja a struktúraváltás és a feltőkésítés folyamatát, amely biztosítja a finanszírozást az eurozóna tagállamaiból és a nemzetközi az IMF forrásaiból, de nyilván részleteket nem tudok mondani egy-egy tárgyalási folyamatról egy-egy eh, bankkal kapcsolatban, hiszen ez nem lenne megfelelő magatartás. Az újratőkésítési terv eh, eh, folyamatban van, jó halad előre, és alapvető fontosságú, hogy görög partnereinkkel és a görög kormánya hatóságokkal együttműködve sikert fogunk elérni a görög bankok eh, eh, egészségének helyreállításában és a bankok eh, tőkésítésében, hiszen ez a növekedés és a foglalkoztatás javításának alapja az országban. Nem tudom, hogy el tudom elfogadni a válaszát. Biztos úr, szerintem a témához tartozik. Legalábbis én hallottam a közleményét, és azt mondta, hogy ördögi körbe kerültünk. Jó, a bankokkal kapcsolatban ez igaz, de hagyd mondok már valamit, majd befejezem, de szeretném elmondani. Az a kérdés, amelyre ön azt mondta, hogy meg kell vitatnunk, mert politikai kérdés, az nem csak engem érdekelne, hanem a legfőbb politikai vezetőket is, a demokratikusan választott vezetőket Görögországban. Remélem, hogy nekik azért majd ad választ. Köszönöm szépen. Um, there isn't time to answer. Dibon, ennek a kérdésnek a megválaszására nincsen idő. Valóban vannak olyan kérdések, amelyek függőben maradnak, vannak olyan eh, helyzetek, amikor bizonyos trojka döntések magyarázata nem elmaradt kell valamiféle mechanizmus arra, hogy ezeket a válaszokat az emberek megkapják, úgyhogy ha eh, ezzel kapcsolatban írásban bármit biztosra tud nekünk eh, adni, eh, annak nagyon örülnénk. Természetesen, ha legközelebb ellátogat hozzánk, akkor szeretnénk, hogyha a Trojka különböző képviselői is jelen lennének. Thank you, Madam Chairman. Szampoter Hór, köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, nagyon jó, hogy eljött ide. Kezdjünk a fiskális fegyelemmel. A válság előtt még azt mondták nekünk, hogy ha közös, nagyon kemény szabályokat valósítunk meg, akkor elkerülhetjük a válságnak a legnagyobb csapásait és az excesszív makroökonómiai szabálytalanságokat. Természetesen már a válság előtt is létezett a stabilitási és növekedési paktum, csak nem tartották be mindenhol az eurozónában. A bizottságnak az volt a válasz, hogy még több szabályt hozzanak létre, hogy a fiskális fegyelmet betartassák. De nem régen egy változást tapasztaltunk. A bizottság ugyanis derogációt osztogat tagállamoknak a megszorításokat illetően, és az a tervük, hogy még több országnak nyújtanak derogációt. A derogációkkal azonban az eurozónás tagállamok még mindig folytathatják az elhibázott fiskális politikájukat, amelyek sokkal rosszabb mutatókkal rendelkeznek, mint amiben megállapodtunk. Nagyon sok ország már eleve nem követte a stabilitás és növekedési paktum kritériumait, most meg még derogációt is nyújtanak az új, bár elméletileg szigorúbb szabályok alól, és nem tartottuk be a szabályokat régen sem, és most sem tartjuk be. Úgyhogy a kérdésem a következő lenne figyelembe véve az új szerződéseket, egyezményeket, szabályokat, mi a fő különbség? Ha az új szabályokat se követjük, akkor mi a különbség? Mit értünk el? természetesen a bürokrácia fokozott voltát kivéve, és azt, hogy fokozódnak a jogi terhek. Köszönöm, köszönöm szépen, Terho úr. És a kérdését illetően a stabilitási és növekedési paktum a reformjának két hatása volt. Az első. Egyre inkább a strukturális fenntarthatóságra koncentrált középtávon az államháztartásokban, és nem csak a nominális célokra. Ez volt a válaszunk arra, hogy körülbelül tíz évvel ezelőtt a bizottság volt elnöke azt mondta, hogy a stabilitás és növekedési paktum egy buta dolog. A reform után egyre inkább a strukturális fenntarthatóságra koncentráltunk, és mint mondtam, nem a kitűzött célokra, ami azt jelentette, hogy maga a paktum okosabbá vált, és talán az észszerű kontraciklikus gazdasági politikát követte. Aztán egy végrehajtási mechanizmust is elfogadtunk, és azt láttuk, hogy a tagállamokban komolyabban vették a szabályokat utána, mégpedig azért, mert a pénzügyi szankciókat meglebegtettük előttük. Tehát ebben az értelemben közép és hosszú távon a, ref, a megreformált paktum és az új szabályok igenis, hogy segítenek abban, hogy megakadályozzunk jövőben olyan válságokat, mint amit elszenvedtünk. Persze figyelembe kell venni azt, hogy a válság alatt léptek ezek életbe, pont egy olyan válság alatt, amely fajta válságot meg szeretnénk előzni a jövőben. ami a derogációkat illeti. Az, hogy a határidőket kitoltuk, a túlzott deficit kiigazítására, ezt olyan tagállamoknak tettük lehetővé, akik egyébként mindent megtettek, de mégis nagyon rosszul nézett ki a jövőképük a gazdaságot illetően és ilyen esetben lehetőséget adtunk nekik, hogy még korrigálják a túlzott deficitet. Ezt tettük tavaly Spanyolországgal, Portugáliával és Görögországgal, sőt, lehet, hogy most tavasszal még más országoknak is megengedjük ezt, hogyha ők sem érik el a célokat. De természetesen az ön kérdésére válaszolva, minden egyes országnak saját magának kell feltennie a kérdést, gyorsabb vagy lassúbb kiigazítását szeretné az államháztartásnak. Nézzék meg Írország és Lettország példáját. Ők azt választották, hogy gyors és hatékony intézkedéseket fogadnak el annak érdekében, hogy gyorsabban elérjék a gazdasági fellendülést. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a néppárt részéről. Corin Wortman Kohl. Thank you very much, thank you. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr, hogy eljött hozzánk. A megerősített gazdasági irányításról beszélt. Bizt, bátorítani szeretném önt arra, hogy az új jogosultságait méltányosan és függetlenül használja fel, hiszen tudjuk, hogy a tagállamok nagyon sok lobby munkát végeznek, akár nagyok, akár kicsik. Mindenesetre fontos, hogy önök a feltalmazásaikat egyértelműen és világos módon használják. Ugyanakkor nem a lassú kilábalás egyik oka az, hogy a tagállamok egyre inkább adókat emelnek, aminek nagyon rossz a hatása a foglalkoztatásra nem lehet az, hogy a strukturális reform túlságosan lassú, ami ugyancsak nem tesz jót a kilávalási temének. Ugyanezt az Európai Központi Bank részéről is kifejtették tegnap. A gazdasági ciklus a six en belül az ország specifikus rendelkezések valóban érvényesülnek. Valójában kitapítható egy általános tendencia, hogy szerint a határidők kicsit elpuhulnak, a reformok kicsit elpuhulnak, mert mindenki ráunt a megszorításokra. Pedig néha rövid távon fájdalmakat kell elviselni ahhoz, hogy a következő évben munkahelyeket tudjunk teremteni például. Van itt egy általános megközel, meg, olyan megközelítés, amely a, tagállam, a tagállamok sírására az a válaszol, hogy a határidőket kicsit ki meghosszabbítja. Mindenki, aki kér, az határidőmódosítást kap. És hogyha nincsenek is valóban strukturális reformintézkedések, akkor is. Ezzel kapcsolatban ugye amikor a tagállamok valamilyen szép ígéretet tesznek, hogy majd jövőre, következő években teljesítik a követelményeket, miközben konkrét intézkedéseket nem látunk, akkor ezeket a programokat, kopasz ígéreteket elfogadják névértéken. Thank you. Köszönöm szépen. Három felvetés hangzott itt el. Először is, amit én lobby, lobby, lobby, lobby tevékenységnek nevez, azt én partner kapcsolatnak nevezem és a tartárkapcsolat az a reform és a megerősített gazdasági irányítás központi eleme. Ebben az értelemben dolgozunk, emiatt nagyon konstruktív és proaktív párbeszédet folytatunk a tagállamokkal, megpróbálunk olyan megoldásokat találni együtt, amelyek inkább strukturális reformot jelentenek, mint pusztán pénzügyi konszolidációt, hiszen a struktúrális reformokra kell koncentrálnunk, ezek hatnak ki középtávon a foglalkoztatása és a kilábalása nem annyira a pénzügyi eh, konszolidáció a megoldás. Ha a pénzügyi konszolidáció túlzottan is az adóemelkedése alapul, ahogy én ezt említette, annak valóban negatív hatása van a gazdasági növekedésre. Sajnálatos módon sok tagállamban a pénzügyi konszolidáció egy kicsit túlságosan is az adóemelésekre támaszkodott a kiadások csökkentése helyett. Ezek eh, gazdaság, politikailag eh, talán nehezebben kivitelezhetőek, ugyanakkor a gazdasági növekedésre jobb hatásuk lehet hosszú távon. Az a kérdés, hogy van-e olyan általános megközelítés, mint amit ön leírt. Nos, a határidőket általában nem hosszabbítjuk meg két okból. Először is nem lenne gazdasági értelme különösebben, hiszen nagyon sok ország van, amelyek képesek is és hajlandóak is korrigálni, még záros határidőn belül. Másrészt ez nem felelne meg a megállapodásoknak sem, a növekedési és stabilitási paktumnak sem. Úgy gondolom, hogy sokkal jobb, ha differenciált megközelítést alkalmazunk a paktum alapján, megnézzük, mik a kihívások, mik az egyes tagállamok gyengei, erősségei, és megpróbálunk tanácsot adni politikai szinten. Ugyanakkor nyilván a tagállamok a stabilitási paktum betartása mellett azért bizonyos mozgástérre rendelkeznek. Elnök, köszönöm szépen. A néppárt részéről adom meg a szót a következő képviselőnek. Köszönöm szépen, biztos úr. Nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm Önt. Az a válasz, amelyet Ferrej asszonynak adott, azt mondta ön, hogy Portugália két évvel ezelőtt olyan helyzetben volt, amely egy nagyon is fenntartatlan volt, nem tudta volna akkoriban Portugália teljesíteni az elkötelezettségeit. Nos, az eredmény e, éppenséggel az, hogy egy politikai felelősség merül fel Portugáliában évek óta. Volt ugye gazdasági kiegészítés, e, e, kiigazítás, amelyet önök pozitívan értékeltek. Nagy erőfeszítés volt ez az ország részéről, ez a kiigazítás. E pillanatban, ahogy ön is pontosan, biztosan tudja, nagyon nehéz elérni azt, hogy az export nőjön, a cégeknek nehézségeik vannak, a piacok eh, zsugorodnak, elsődleges partnerünk eh, Spanyolország ugyancsak zsugorodó piacot jelent, egyre nehezebb termékeinket exportálni, a munkanélküliség csak nem fenntarthatatlan szintekre nőtt. A politikai és a társadalmi költsége egyre nagyobb ennek a kézításnak. Biztos, hogy nem gondolja azt, hogy egy olyan ország, mint Portugália, amely betartja a szabályokat, az nem, annak nem kellene több ösztönző? Persze, határidőkkel kapcsolatban tárgyalások vannak folyamatban, de azok az országok, amelyek teljesítik az elvárásokat, azokat nem kellene jobban eh, díjazni, úgymond, mint esetleg más országok. Itt az Európai Unióban sokat beszélünk arról a rendszerről, hogy, hogy egyrészt ugye eh, itt a rép, amit a csacseli lógatnak, másrészt eh, hátul ott a vesző, amivel csapkodják a farát. Egy kicsit, mintha túl sok lett volna az utóbbi időben a veszőzésből, és kevés a répa a kilábalásnak a növekedéssel együtt kellene járnia, és a rendszer nek úgy kellene működnie, hogy ne csak veszőt kapjunk, hanem répát is, ösztönzőket is. Tudna nekünk néhány reményteljes szót mondani ezzel kapcsolatban? Thank you, thank you for your... Köszönöm szépen a kérdést. És tulajdonképpen, ahogy Huntes úrnak a válaszomban el is mondtam, önnek is azt mondhatom, hogy Portugália nem a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárásnak a része, hanem egy program keretbe tartozó ország. És természetesen igyekszem legjobb tudásom szerint válaszolni. Először is már meghoztuk azokat a döntéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy Portugália gazdasági kiigazítását nagyon lényegi megközelítésben támogatjuk. Két hete talán emlékszik is rá, hogy az Európai Bizottság támogatta az Eurócsoport döntését a hitelek lejáratának a kiterjesztésére Írország és Portugália esetében, hogy segítsük a két ország visszatérését a piaci finanszírozásra, és hogy sikerrel kiléphessenek a programból. Írország messzebb haladt már ebben a folyamatban, de remélem, hogy Portugália is sikerrel képes lesz visszatérni a piaci finanszírozásra, és a kiterjesztett időkeretben kilépni a programból. Ferreira asszony szavaira emlékeznek, emlékeztetnék, úgy gondolom, hogy széles körű egyetértés övezi ezt itt a teremben is. Tehát, hogy ne a programot bővítsük, hanem tegyük lehetővé a programból való kilépést a program sikeres végrehajtását követően. A hitelek lejáratának a kitolása ezt szolgálja a Portugália, illetve Írország, Írország esetében. Valamint, ahogy említettem, tavaly is meghosszabbítottuk a határidőt, fontolóra vesszük az idejében is, hiszen a gazdasági kilátások, illetve a mutatók valamennyivel rosszabbul alakulnak. És szeretnénk, hogyha megfelelő irányba haladnának a programok, és a hetedik felülvizsgálat, amelyet éppen most zártunk le, figyelembe vette a rosszabbodást a gazdasági kilátásokban, illetve a fiskális eredményeket tekintve. Nagyon fontos ebben a keretben, hogy a reform folyamat folytatódjék Portugáliában, és hogy portugál kollégáinkkal együtt a finanszírozási feltételeket európai szinten kezeljük. Mert, hogy említettem, Dél-Európa számára általánosságban, de különösen Portugália szempontjából rendkívül kedvezőtlenek a finanszírozási feltételek, és ez egy szűk keresztmetszetet jelent a növekedés munkahelyteremtés szempontjából. Elnök, köszönöm szépen. Egy kicsit fel kell gyorsítanunk az eljárást. Udo Bullman, SND. Biztos úr. Köszönöm szépen, hogy föltette a felhallgatóját. Biztos úr, Európa ég nem annyira ilyen kényelmes a helyzet, mint itt a vitánk, a munkanélküliség, a képzési helyek hiánya, a fiatalok helyzete, a növekedés visszaesése, ezek mind sürgős kérdések. A kérdésem az, hogy a tűzoltóságnak van elég vize? El tudja oltani a tüzet, vagy csak szétspricceli a tartalékot, és semmit nem olt el? Hogyan akarunk megbirkózni az egyensúlytalansággal? 120 milliárd túl kevés. Az egész egy nagy hazugsággá vált. Hol van az 50-60 milliárd, amit kiadtak? Ön mit gondol erről? Hogyan értékeli? A fiatalok garanciája túlságosan szűk a kerete. Az ILO azt mondja, hogy nem 6 milliárdra, hanem 100 milliárdra lenne szükség a fiatalok munkanélküliségének következményei elhárítására. A bizottság mikor tesz már javaslatot arra, hogy növeljük ezt az összeget, és nem mondja, tudom, hogy nem az ön kompetenciája ez teljesen, de hány olyan intézkedés nem valósul meg, amiatt, hogy nem kötelezzük el magunkat, és nem segítjük a KKV-ket. KKV Beszélnek erről a bizottságban. A legszörnyűbb dolog az, hogy az emberek már nem hisznek abban, hogy a politikák változtatnának bármi, bármin is. A trojkának nincs arca ki a trojka. Amikor fel akarjuk hívni a trojkát, nincs telefonszáma. Nem jön el a parlamentben, nem beszélnek hozzánk. Ön személy szerint mit gondol? A trojkában kik vannak, kik azok a tagállamok, amelyeknek a politikája elhibázott? Vagy olyanok leszünk, mint az ECFIN, hogy az egyik rossz döntést a másik után hozza. Ideológiai munkát végeznek, nem gyakorlati munkát. Ismernünk kell az adatokat, erről kell beszélnünk. Thank you, thank you for your question. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdését. Nagyon fontos az, hogy a monetáros uniónak a szociális dimenzióját erősítsük. A 27-ekre vonatkoztatott tervet nem szabad leszűkíteni. A bizottságnak van egy felmérése a szociális politikákról és a munkanélküliség elleni harcról mi úgy gondoljuk, hogy ezt össze kell egyeztetni a monetáris unió vezetésével, különösen azokkal, amelyek közvetlenül kiadnak a munkahelyteremtésre és az eurozónára. A kollégám Andor László nagyon jó munkát végez ezen a területen, és nem sokára közleményt ad ki, még a tavasszal ebben a témakörben. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a foglalkoztatási politikánkat megerősítettük. Minden fiatalnak Európában esélyt akarunk adni arra, hogy megfelelő oktatást kapjon, képzésben vegyen részt. Ez a Youth Guarantee Scheme-nek a fiatalok garanciájának a lényege. Például az északi országokban már 25 éve működik ez a fajta garancia, ha jól emlékszem, és bár ez nem egy csodaszer, azért a fiataloknak esélyt ad arra, hogy munkahelyet szerezzenek, vagy oktatásban, vagy képzésben vegyenek részt, de pedig ez nagyon szükséges ahhoz, hogy egyáltalán a munkaerő piacra beilleszkedhessen az ember, ha majd javul a helyzet ami az eurozónának a működését illeti, és a trojkának a működését. Elnökasszony és Bulman úr utalt arra, hogy lesz majd még lehetőség arra, hogy részletesebb vitát folytassunk erre, hát ezt üdvözlöm. Az irányításnak és a döntéshozatalnak a struktúrája a trojkában nagyon összetett. Főleg azért, mert minden egyes döntést a 17 tagor, a 27 tagország, 17 tagországhoz és az Európai Központi Bank és az IMF is. De a bizottságnak a konkrét pénzügyi hozzájárulást illetően. Ez az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus, amely nagyon sok programországban, beleértve Portugáliát és Írországot is működik. De az IFSM nem fog új kölcsönöket adni, hiszen működik maga az ISM nagyon sok 20 vétó és 20 figyelmeztetés kapcsolódik minden egyes döntéshez, ami szinte lehetetlenné teszi, hogy jó megoldásokat hozzunk. Gyakran nem a legjobb megoldást fogadjuk el, hanem a második legjobbat. Véleményem szerint jobban kellene alkalmazni a közösségi módszert, amely a lehető legjobb megoldásokat tenni lehetővé. Elnök, köszönöm szépen. Nyilvánvalóan, hogy 20 vétó és 20 határértékkel talán megkaphatnánk a 20 legjobb megoldást. Most pedig a néppárt, néppárt részéről Herbert Dorfman. Elnök asszony, biztos úr, egy kérdést szeretnék feltenni, a kollégáim már utaltak rá. Az, hogy az állampolgárok mennyire fogadják el azt, amit itt teszünk. Én Olaszországból jövök, bár az általam használt német nyelv nem erre utal, de azért tudják, hogy Olaszországban nem csak egy nyelvet beszélnek, de hogyha megnézik, hogy mi történik Olaszországban, vagy más országokban is, például Franciaországban, aztán, hogy a választási kampányok hogy vallanak kudarcot. Én nem lennék annyira optimista, mint ön a partnerségeket illetően, hiszen a vezető politikusok vesznek részt ebben, de egyre több a kritikus hang. Például Olaszországban új kormányt is akarnának építeni. E- elég sok választási kampány épül arra, aminek az a célja, hogy egyszerűen lejárassa a brüsszeli politika csinálást. Úgyhogy az eljárások, amikről itt beszélünk, azokat figyelnünk kell nagyon, mert nagyon kritikusan szemlélik őket. Tehát a partnerség azért nem annyira partnerség, mint ők ön gondolja. Az állampolgárok kevéssé fogadják el azt, amit itt teszünk, ezen javítani kell. A konvergencia és a versenyképesség eszközét szeretné bevezetni ön. Ha jól értettem azt, amit Freya kolléga mondott arról, hogy méz és korbács, hát nem tudom, hogy igazából most miből van több a cukorból vagy a korbácsból, de ön mit gondol arról, hogy a tagállamokban lehetne javítani a mi imidzsünkön, az elfogadásunkat, hogy az európai állampolgárok ne lőjenek állandóan az Európai Unióra? Ön mit gondol? A nemzeti parlamenteket nem kellene jobban bevonni a tárgyalásokba? Nem kellene nagyobb felelősséget adni nekik? Szerintem, ha ezt nem tesszük meg, akkor az lesz a vége, hogy az állampolgárok nem akarnak ebből semmit, és szétbomlik a projekt. Köszönöm. Thank you. I, I refer... Köszönöm szépen. Korábbi válaszomra térnék vissza szívesen megvitatom részletesebben is azt, hogy az Európai Parlament részvételét hogy tudjuk erősíteni. Nagyon nagy fontosságot tulajdonok annak, hogy a bizottsággal konstruktív párbeszédet folytat a parlament, akár csak a tanácssal, a gazdasági és a fiskális kérdések terén ami azt illeti, hogy a polgárok mennyire fogadják el az EU projektet. Tisztában vagyok azzal, hogy sok országban érzik a döntések, nehéz döntések eh, hátrányait. Másrészt nem vagyok meggyőződve arról, hogy Európa nélkül, vagy az Európai Unió támogatása nélkül a gazdasági kiigazítás egy csöppet is könnyebb lenne. Úgy gondolom, hogy együtt erősebbek vagyunk, és ezért meg kell erősítenünk az egységes piacot, ezért támogatnunk kell a tagállamokat saját reform folyamataik végrehajtásában, és úgy gondolom, hogy sokkal többet nyerünk azzal, ha együtt dolgozunk, mint hogyha megpróbáljuk az európai politikákat újra eh, államosítani, nacionalizálni, tehát a tagállamok szintjére visszavinni a döntéseket. Ami a versenyképességi eszközt illeti márciusban két javaslatot is beterjesztettünk. Az egyik a jelentős politikai, eh, politikai reformokra vonatkozó eszköz volt, a másik a versenyképességi eszköz. Ez azt jelenti, hogy a legfontosabb gazdasági politikai eh, reformokat megvitatjuk európai, parlament, európai partnereinkkel, mielőtt a végső döntések megszületnek a tagállami szinten. Úgy gondolom, hogy ez egy jelentős bizalomépítő eszköz Európában, különösen az eurozónában. Ebben az összefüggés rendszerben, összefüggésben a versenyképességi eszköz lényegében egy szolidaritási eszköz, amelynek részét képezi egy olyan szerződéses megállapodás, amely a, a, a tagállamoknak a reformok melletti elkötelezettségét erősíti, egyúttal pedig pénzügyi támogatást nyújt a reform végrehajtásához. Hogyha egy tagállam például vállal egy kötelezettséget, hogy egy eh, eh, egyébként nehéz eh, reformot végrehajt, akkor támogatást nyerhet mondjuk egy élethosszon áttartó tanulási program támogatásához. És ezzel befejezem. Elnök, fogy az időnk, négy embernek lenne még ideje, pontosabban kérdése. Megpróbálom, nincs már tíz percünk, de megpróbálom a négy kérdést két csoportban lebonyolítani. Biztos úr. Tavaly áprilisban ön tartott egy beszédet, és akkor számadatokat is adott az Európai Uniós, az eurozónás adósságszintekről. 92-95 százalékos értékekről van itt szó sorban, rendre. Kérem, hogy ugye kollégának már válaszol, de erről a trendről tudna egy kicsit beszélni. Ma délelőtt önnel ismételte, hogy a végrehajtott politikáknak az a célja, hogy eh, a magas eladósodottságot eh, keretek közé szorítsa. El tudnám mondani, hogy mi az, ami nem működik, hiszen eh, valójában az, adat, az adósságszintek emelkednek, ahogy az adatsorból kiderül. Említette azt is, hogy növekedésbarát konszolidációra van szükség. Az ön angol szavait idéztem. Olaszországgal kapcsolatban viszont azt mondta, hogy a bizottság az olasz kormányt felhatalmazta arra, hogy a, az államadóság összegét összegével játszani egy kicsit, és ez, jelent, ez jelentős változásokat hozott a korábbi évekhez képest. Ez az, amit ön ö, ö, növekedésbarát ö, ö, kiigazításnak nevez? köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Nagyon fontosnak tartom, hogy a makroökonomiai szabálytalanságokról, egyenlőtlenségekről beszélünk. Lagarde asszony mondta, hogy amíg ezek léteznek, addig nem lehet fejleszteni. Az Európai Parlament mindig megjegyzi azt, hogy mennyire fontos az, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket kiiktassuk. Mert a stabilitás és a fenntarthatósága az európai tervnek nagyon fontos. Ön említette azt, hogy a nagy kihívás ma az az államháztartás kérdése. Ma egy olyan hangolat uralkodik, ahol stabilitást szeretnénk és stratégiákat okozunk ki, de ugyanakkor az európai állampolgárok nagyon aggódnak, erről beszéltek a kollégák is, az országomban, Görögországban az állampolgárok pontos, konkrét eredményeket akarnak, nem csak a saját életükben, hanem az euró számára is. Ami az államháztartások kiigazítását érinti. Van fenntartható eredménye, kimutatható eredménye a versenyképességre, mert ez a kulcs az európai gazdaságnak ma. Önt aggasztja-e hogy nő az országoknak, a programban résztvevő országoknak az államháztartási deficitje. Ön már sok mindenre válaszolt, de a kérdés az, hogy az egymás támogatása, a szolidaritás, az hol jelenik meg az intézkedésekbe hogy lehet fenntartható eredményeket elérni, figyelembe véve, hogy milyen intézkedéseket tesznek, és nem csak, hogy milyen politikákat gyártanak. Köszönöm. Thank you. Both, uh, both... Köszönöm szépen. Tumenici úr és Kraca asszonynak a kérdése és az adósságra vonatkozott, és a gazdasági növekedésre. Ennek az összefüggése nagyon bonyolult, nagyon összetett, és igazából ország specifikus tényezőktől függ. Nincsen egy egységes szabály, vagy egy egységes szint, amin be lehet állítani az államháztartás adósságát, ahol még azt lehet mondani, hogy még eh, gazdasági növekedést generálhat. A közgazdászok, és úgy gondolom, hogy a politikusok is nagyjából egyetértenek két kérdésben. Az egyik kérdés az, hogy az állami háztartás eladósodása, hogyha a magas szinten van, az negatív hatással van a gazdasági növekedésre most mindegy, hogy déli országban történik ez, vagy máshol, ez nem számít, és negatívan hat ez a stabilitás és növekedési paktumra, aminek az lenne a célja, hogy 60 százalék alatt tartsuk az adósságot. A fiskális szorzókat illetően, hogy hogyan hatnak a rövid távú tervekben, a válságban, a monetáris politikában jobb, hogyha ez a szorzó nem túl magas. Véleményem szerint a strukturális reformokat és a magánberuházásokat illetően mindent meg kell tenni, hogy a gazdasági növekedést támogassuk, és ugyanakkor konszolidáljuk az államháztartás helyzetét is. Amikor programországokról beszélünk, például Görögországról, akkor van még egy tényező, amit figyelembe kell venni a gazdasági politikák megszabásakor. Nevezetesen, hogy a finanszírozási program, amit az ország kapott, milyen határokat szab. Így például hogyha azt kérjük, hogy fiskális kiigazítást hajtsanak végre Görögországban, az azzal jár, hogy a hitelező országoktól megfelelő finanszírozást kapjanak, ehhez azonban az Eurogrupnak döntése szükségeltetik. Én például az általam legjobban ismert országban figyeltem azt a vitát, ami folyt a gazdasági kiigazításról hogy hogy megy ez Görögországban és Portugáliában. Ha valaki azt gondolja, hogy a pénzügyi kiigazítást túlságosan gyors és le kell lassítani, akkor arra is készen kell, hogy álljon az ember, hogy akkor kinyissa a pénztárcáját, ehhez azonban a 14 hitelező eurozónás államnak a közös döntése szükségeltetik. Tehát ez igazából politikai döntés az észszerű politikákhoz. Köszönöm. Elnök, azt hiszem, hogy tovább kell mennünk, csak szeretném megkérdezni, hogy miért hívja mindig hitelező országoknak ezeket, ahelyett, hogy garancia nyújtó országok, a programországok felé. Szerintem ez egy nagyon negatív imidzset alakít ki, ezek az országok nem utalnak át a programországoknak pénzt, ők garancia nyújtó országok. Azért, mert kölcsönöket nyújtanak. Hát nekem az angol nem az anyanyelvem, de ha valakinek kölcsönt nyújtunk, akkor hitelezők vagyunk, nem? Én úgy gondolom, hogy azért jobb lenne, hogyha garanciaként említeni Adipodimata. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a válaszait. Elnök asszony, hagy tegyek már föl egy kérdést az ön utolsó megjegyzéséhez kapcsolódva. Azokat az országokat illetően, amelyek programországok. Ön azt mondta, ha jól értettem, hogy ön jobban szeretné azt, az Európai Bizottság jobban szeretné azt, hogy, hogyha egy kiegyensúlyozottabb ütemben folyna a kiigazítás, de ehhez több pénzre lenne szükség, ehhez viszont az adott garanciát nyújtó európai országoknak az egyetértése kellene. Már említettük a helyzetet. Portugáliában ismerik a görögországi helyzetet, már a hatodik válságében vagyunk, 27%-ot túlmegy a munkanélküliség például. Tegyük föl, hogyha az államháztartásnak az adósságát 0%-ra szeretnénk csökkenteni, és vissza akarnánk állni a normális ügymenetbe, akkor a kérdésem az, hogy Görögország esetében figyelembe véve ezeket a mutatókat, hogy az, en, hogy az Európai Bizottság szeretne, szeretné maximalizálni a segítséget? A második kérdés az átláthatóság, a döntéshozatal, a trojka esetében nagyon nagy volt a vita, Udo Bullman és az elnök asszony is említette. hogy említsem már meg, Eliza Ferreira kollégám és én, mi megajánlottuk a bizottságnak, hogy azok az országok, akik részt vesznek a programok megvalósításában, hogy vegyenek részt az ajánlások összeállításában, mert ez az átláthatóságot fokozná, és lehetővé tenni, hogy egy olyan megbeszélést folytassunk, hogy mindenki részt vehessen benne. Ebben miért nem gondolnak bele, biztos úr? Wait for translation. Okay. Ramon. Ramon. Commissioner, welcome again to this parliament. Biztos úr, üdvözlöm ismét a parlamentben. In some member states, regions, other the governments Nos, vannak, akik az egészségügyel, az oktatással foglalkoznak ezekben az országban, itt a közben katonai kiadásokra és egyéb nem produktív beruházásokra is pénzt fordítottak a kormányok. Most azonban módosítani kell eh, a kiadásokat. Nem gondolja úgy, hogy az egészségügyi és oktatási kiadásokat eh, eh, védenie kellene, és elsősorban mondjuk a katonai kiadásokat kellene megkurtítani, amelyek úgyse hoznak, úgyse térülnek meg. Az Európai Parlament erről már döntött korábban. Spanyolországban 6,2 millió ember van munkanélkül ilyen pillanatban, ami páratlan. Thank you, Eszikársz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát úr. Podimete asszony kérdése, illetve az észrevétele azt illusztrálja, hogy amennyiben megszületik egy olyan döntés, hogy meghosszabbítják a programot, vagy a pénzügyi kiigazításnak az útvonalát módosítják, akkor ehhez több forrás kell az euróvezető országok részéről, amelyek garanciát biztosítanak hitel formájában ezen országok számára, és ehhez pedig az euróvezet minden egyes parlamentjének a döntése szükséges. És ez egyrészt tény, másrészt pedig a szakpolitikai döntések korlátját is jelenti, hogy a programokról úgy születik döntés, hogy egyrészt a szakpolitikai megfontolásokat érvényesítik, tehát a gazdaság és fiskális politika, illetve a foglalkoztatás politika szempontjai kerülnek elő. Másrészt ott vannak a finanszírozási korlátozások és az eurócsoport döntési mechanizmusa, amelybe az IMF-et is be kell vonni. És egyhangú döntésre van szükség természetesen a tagállamok mondják ki a döntő szót, a végső szót, a források nagyságát illetően. Ami pedig Görögország felővizsgálatát, illetve a programországoknak a bevonását a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárásba, ami ezt illeti, folyamatosan nyomon követjük, megfigyeljük a programországok helyzetét, ahogy tudják és ez konkrétabb, pontosabb, mint a makrogazdasági egyensúlytalansági eljárás. És emellett negyed évente, tehát egy évben négyszer felülvizsgáljuk a programországokat, és kiigazítjuk a programokat szükség esetén. Többször is megtettük ezt a fiskális kiigazítások részeként Görögország esetében is, és Portugália esetében is. Tehát ebben az értelemben dupla munkát végeznénk, hogyha a makrogazdasági eljárásba is bevonnánk ezeket az országokat. Tehát alapvetőnek véljük, hogy a programországok negyedévenkénti felülvizsgálatát folytassuk. Tremosza úr pedig a katonai kiadásokra hívta fel a figyelmet. Önök is tudják, hogy az Európai Unió munkamegosztásán belül a tagállamok hatáskörébe tartozik ez, és mi úgy látjuk, hogy ez is részét kell, hogy képezze az államháztartási kiigazító intézkedéseknek, tehát nem lehetnek szent tehenek a felülvizsgálat során, akkor, amikor költségvetési korlátozásokkal néznek szembe a nehéz helyzetű országok. Tisztában vagyok azzal, hogy Spanyolországban fenntarthatatlanul, elfogadhatatlanul magas a munkanélküliség. Ez is aláhúzza azt, hogy mennyire fontos Spanyolországot visszaállítani a gazdasági fejlődési pályára, a fenntartható növekedés, a munkahelyteremtés irányába elindítani. És a pénzügyi rendszer Spanyolországban még nem teljes mértékben újra tőkésített, még nem állt helyre. Aktív munkaerőpiaci politikákra van szükség, illetve támogató intézkedésekre a fiatalok foglalkoztatási garancia rendszeréhez hasonlóan. Nagyon szépen köszönöm az elmondottakat, a visszajelzéseket, és hamarosan visszatérek a szakbizottsághoz, amerre örömmel készülök. Elnök, köszönjük szépen, és a szakbizottsági ülésünknek ezennel vége. 9 órakor, május 7-én tartjuk a következő ülésünket, és 1.30-tól 3-ig Ciprusról lesz majd szó ugyanitt ebben a teremben. Május 8-án, ahogy említette, is a biztos úr, Rén úr ismét ide látogat, illetve az LKB e képviselője a Ciprus témájáról is válaszol majd a kérdésekre. Aztán a valuta alap, az IMF májusban, egy másik időpontban szintén itt lesz, bár jelen pillanatban az a terv, hogy zárt ülés legyen. Igyekszünk ezt a jövőben nyitottá tenni, nyilvánossá tenni. De jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a trojka ügyeit egyelőre csak igyekszünk publikussá tenni. Most pedig az SSM tárgyalói számára folytatódik a megbeszélés, úgyhogy kérem, hogy aki ebben nem életékes, az hagyja el a termet, és a tolmácsolás pedig folytatódik ez, ez alatt az ülés alatt.